nem emel kifogást, így akkor a nevezett cikket töröljük. Az Európai Parlament által elfogadott szöveget a 217-es bekezdés szerint előterjeszthetjük, ezt elfogadottnak tekintjük, ha 48 órán belül a frakciók részéről, vagy 40 képviselő részéről nem érkezik kifogás, akkor ezt a módosítást elfogadjuk. A jegy, és akkor az ülés jegyzőkönyvét megfelelő időben nyilvánosságra hozzuk. És akkor most térjünk rá